kerül majd sor. És hölgyeim és uraim, most pedig a következő napirendi pontunk a Marinescu jelentés, Európai Műholdas Navigációs Rendszerek a jelentés címe. Először is Marinescu kollégának adom meg a szót négy percre. Köszönöm. A műholdas rádionavigációs rendszerek elengedhetetlenek az utcai navigálásban, amit szinte minden polgár ismer. Éppen ezért az Európai Unió stratégiai függetlenségének egyik kulcs kérdéséről van szó. Nem sokára 18 további műhold kerül a világűrbe, és 2016-ban pedig működni fog a rendszer az EGNOS már egy olyan rendszer, amely pontosabb jelvételt biztosít. Így egyszerűbb lesz például a vészhelyzetet lokalizálni, vagy akár mezőgazdasági felhasználásra is alkalmasak lesznek majd a jelek. A távközlésben, távközlésben energiagazdaságban is nagyobb szerepet játszik majd a műholdas navigációs rendszer. A Galileo és az EGNOS segítségével nagyon sok funkció megvalósítható. Itt gondolok például a rendőrségi feladatokra, vészhelyzetekre, határrendészeti feladatokra, és így tovább. Az európai tudomány számára nagy haladás jelent majd ez a navigációs rendszer. Itt eh, másodlagos szolgáltatásokat is figyelembe kell vennünk, például a beszállítókat. Ez pedig az egész Európai Unióban jó a munkahelyteremtés szempontjából. Jó az üzletek számára, nagyon sok alkalmazás lesz majd kutatók, szolgáltatók számára. Úgy véljük, hogy a Galileo és az EGNOS segítségével körülbelül 70 milliárd eurós gazdasági hasznot könyvelhetünk majd el a költségeket pedig lefaragja a jó pénzügyi menedzsment. A világűrből történő szolgáltatások költségesek, és a jó menedzsmenttel csökkenteni lehet a költségeket. A bizottság költségvetési javaslata 2020-ig terjed, én a bizottságnak rugalmasságot javasoltam az intézkedések során, hogy legyen például egy felső határ, és az alatt pedig rugalmasság legyen. A EU GDP-nek 6-7 százaléka függ közvetlenül a műholdas navigációtól. Ez a szám pedig állandóan emelkedik. Körülbelül 300 millió euró szükséges a rendszerek támogatására. Az Európai Unión belül körülbelül 150 millió euró van szükség a kutatás és fejlesztés tekintetében. 91 millió euró már rendelkezésre áll. Egyéb alkalmazásokat is említhetnék. A bizottság különleges navigációs lehetőségeket nyitott meg, hogy az európai nemzetgazdaságok szerepét növelje. Egy akciótervet is kértünk, végezetül pedig szeretném a világ űr felhasználását európai célként említeni. Az Európai űrkutatási ügynökség, a nemzeti ügynökségek mind lényeges szerepet játszhatnak ebben. Tehát hatékonyan ki kell használnunk a lehetőségeinket, és pedig eh, hosszú távú együttműködéssel. Köszönöm. Köszönöm szépen, Marinescu úr. Most pedig eh, átadnám Tajani biztosnak a szót. Üdvözlöm, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönetet mondok az Európai Parlamentnek és különösképpen Marinescu úrnak azért a munkáját, amelyet a témában végeztek. A Galileo rendszer az első ágazati javaslatként szerepet a több éves pénzügyi keret tekintetében, és ezt úgy értem, hogy ebben sikerült politikai megállapodásra jutnunk a 2014-20-as programban. Ugyanakkor jelezzük azt is, hogy 7 milliárd euró áll majd rendelkezésre a fejlesztés céljából, a Galileónak a fejlesztésére, illetve az alkalmazásai fejlesztésére. Hála az utóbbi éveknek az eredményének. Most már négy űrállomás működik, és több-több földi állomást építettünk ki a világ különböző pontjain. Négy tesztet végeztünk el a műholdakkal kapcsolatosan, teljesen egyértelmű az eredményesség, és be tudtuk mutatni azt, hogy júliusban milyen eredményeket hoz ez a rendszer Fushimo központban, négy műhold segítségével egészen fantasztikus pontossággal tudtunk hely meghatározni, sokkal magasabb színvonalon, mint az amerikai GPS esetében. Tehát nagyon bátorítóak az eredmények, és lehetővé teszik azt, hogy rendkívüli szolgáltatásokat tudjunk tervezni a jövőben majd. Látjuk azt, hogy mennyire kompetens, mennyire fantasztikusan teljesítő képes az európai iparra, a programnak a végrehajtása folyamatban van, még akkor is, hogyha néhány hónapnyi késést szenvedünk el az újabb műholdak felbocsátása tekintetében, optimista tudok lenni. Meggyőződésem, hogy a mandátumom lejárta előtt ugyanis ipari biztosként látni fogom azt, hogy a szolgáltatók már elkezdik az első szolgáltatási tevékenységet a Galileo program keretében. 2014. októberében operál, operatívak lettek ezek a rendszerek, és ez alapvető fontosságú mind az európai polgárok, mind pedig az európai vállalkozások szolgálatában. A Galileo tehát szolgáltatásokat fog biztosítani, és teljesen egyedi lehetőséget jelent a verseny képességük megerősítésében. Úgy véljük, hogy a folyamatosságnak a biztosítása egyik kiemelt tényezője a következő több éves pénzügyi keretnek. Ez fontos persze gazdasági szemponton túl az irányítási szempontból, a program irányítása szempontjából. Hadd jelezzem, hogy az Európai Bizottság üdvözli azt a tényt, hogy a tanács és az Európai Parlament messze menően támogatta a bizottság javaslatát. Az irányítás lehetővé teszi azt, hogy tovább javítsuk, az új irányítás lehetővé teszi, hogy tovább javítsuk a konstrukciót és racionalizáljuk a már létező struktúrák működését. Az új tervekkel továbbra is az Európai Bizottság fogja a felelősséget betölteni a program végrehajtása tekintetében, természetesen a Tanács és az Európai Parlament felügyelete alatt. Tovább kell fejleszteni a irányításnak a konkrét részeit az európai ö, az ezának és a GNSS ügynökségnek. Az Európai Parlament azt igényelte, hogy a költségvetésnek egy része arra irányuljon, hogy biztosítsuk az összes gazdasági lehetőségnek a fejlesztését, amelyek tehát a Galileo program, illetve az EGNOS biztosít. És akkor, amikor mérlegeljük, hogy hol is tart Európa, akkor jól láthatjuk azt, hogy ez egy olyan alkalom, amelyet mindenképpen messzemenően ki kell használnunk, nem szabad, hogy elszalazzunk. És ezen kívül hagyjelezzem azt, hogy a Galileo programnak a piaci lehetőségei lehetővé teszik azt, hogy a normák a szabványosítás területén is előrelépjünk. Hagy térek ki most kettő további témára. Az Európai Bizottság pontosan tudja azt, hogy a 7 milliárdos navigációs műholdas program tekintetében a következő pénzügyi keret keretében egy maximális összeget jelent, e, fölé nem lehet kerekedni, éppen ezért kordában kell tartani a költségeket és a kockázatokat. Ez a szempont továbbra is prioritás marad a számára, számomra. A parlament és a tanács a következőkben is teljes mértékben be lesz vonva a folyamatba. Évente jelentést kaptak a program előrehaladásáról. Ezen kívül az Európai Bizottság rendszeresen ülésezni fog, és leül az Európai Parlamenttel és a tanácssal, azért, hogy az intézményközi együttműködést biztosítja, biztosítsa a Galileo program megvalósításában. Az intézményeinket tehát tájékoztatjuk, mindazokat, amelyek részt vesznek a programban, technikai szempontból és egyéb szempontból, jó magam fogom ezt biztosítani, illetve az ez a vezetője. Köszönöm szépen, biztos úr. Most nem látom Terraho urat, ami azt jelenti, hogy Carvalho asszonynal folytatjuk, egy percet kap. Elnök úr, biztos úr, mindenek előtt gratulálok Marinescu úrnak, kiváló munkát végzett. A Galileo a legjobb műholdas navigációs rendszer, amely a legpontosabb hely meghatározást nyújtja. Ez az Európai Unió fontos, szimbolikus projektje a 2020-as stratégián belül. Az európai ipar lesz a Galileo legnagyobb haszonélvezője. A Galileo hozzájárul ahhoz, hogy számos gazdasági ágazat növekedni fog, ez pedig jó a polgároknak, jó a vállalatoknak. Elsősorban az európai dimenzióról van szó, a hozzáadott értékről. A Költségvetési Bizottság pedig szakvéleményt is összeállított, hogy alátámasza a megfelelő finanszírozást. Köszönöm szépen. Másfél percre Nibler asszony kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos úr, tisztelt alelnök úr. Én is köszönetet szeretnék mondani Marinescu úrnak, az előadónak, aki kiváló jelentést terjesztett elő. Remélem, hogy eh, igénybe vette a mi segítségünket is. A nagy, fontos dolgoknál az infrastruktúrális kérdésekben mindig függünk az Egyesült Államoktól. A GPS kérdésében sincsen ez másként. Minden navigációs készülék, amelyet itt használunk, amerikai műholdakról kapja a jeleket. Az Európai Parlamentben is régóta követeljük, hogy legyen egy saját európai navigációs infrastruktúránk. A Galileo szerintem nagyon fontos kezdet, nagyon fontos lépés a függetlenség irányába. Az Európai Parlament az elmúlt évek alatt mindig nagyon ambíciózus európai űrkutatási szerepvállalást szorgalmazott. Emlékszem még itt a Galileo első lépéseire. Mindig harcoltunk a Galileo mellett, hogy kapjon közösségi finanszírozást, és úgy gondolom, hogy megérte. Európában egy nagyon jó űrkutatási ipar és beszállító ipar alakult ki. Még hogyha késlekedünk, akkor is jó úton haladunk. Remélem, hogy 27 fölkörül keringő műholdal megfelelő infrastruktúrát építetünk majd ki. Köszönöm. Egy kék kártyát látok, elfogadja Nébler asszony? Nibler asszony, ő elfogadja Gaspari kollega kék ő, kártyáját? Igen, Gaspari úr ilyen Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Nibler asszony, a kérdés az, hogy van-e értelme annak, hogy az Európai Unió ilyen sok pénzt áldoz erre, hogy több műholdat lőjön a zégboltba, amikor nem is biztos, hogy ez olyan sikeres lesz. Tényleg megfelelő vizsgálatokra került sor, hogy ezek a különböző jelzéseket megfelelően fogják fogni? Köszönöm szépen, Kászperi kollega. Azt hiszem, hogy ez egy fontos kérdés, szívesen válaszolok. Igen, nagyon sokat gondolkoztunk ezen, és még most is azon vagyunk, hogy még tovább finomítsuk mindezt. A decemberi plenárison kerül az én jelentésem napirendre kerülni. Ezzel kapcsolatban a gazdaságpolitikai összefüggéseket is figyelembe véve nagyon sok megfontolás szerepel itt, a Kopernikusra is gondolhatunk, hogy hogyan tudjuk ezt az infrastruktúrát, amit adófizetői pénzekből hozunk létre gazdaságilag optimálisan hasznosítani úgy, hogy a KKV-k is hozzáférjenek ezekhez a jelzésekhez, és az adatokkal megfelelően tudjanak dolgozni. Hosszú hónapok óta ezen vagyunk, és lesznek konkrét javaslatok még ebben a ciklusban. Köszönöm szépen, és a következő hozzászóló Tikau asszony két percre. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr, biztos ö, ö, úr. Az, ez a program, amit az EU költségvetés finanszíroz, az ilyen műhold rendszerek használata természetesen határon átnyúlóan hatékony, és ezek a rendszerek nagyon sokban előbbre viszik a szolgáltatásokat és a gazdasági tevékenységet energiagazdaságra gondolhatunk, a rendőrség tevékenységére, a válság során való segítségnyújtásra, a határfelügyeletre. Nagyon-nagyon sok példát lehet felsorolni, hogy hogyan hasznosítható ez a rendszer. Az unió polgárai profitálhatnak sokat ezekből a illetve ebből a műholdas rendszerből, és ennek az igazi többletértéke egyértelmű lesz az egyes emberek számára, és én hálás vagyok a parlamentnek és a tanácsnak, hogy a költségvetésben és az új pénzügyi tervben ez az ügynökség megfelelő szerepet kap. Hallottunk arról, hogy ez részt kell, hogy vegyen a versenyben. Ez egy nagyon pontos rendszer lesz, és egy nagyon világos lehetőséget kell adnia a közlekedés számára, a közüzemek számára megfelelő szolgáltatást kell biztosítani, és ez az egész unió számára hasznos, mielőtt a világ egyéb régióra kiterjed. Köszönöm szépen! mondja az elnök. Ő, Pikau asszony, Rübig úr kékártyáját elfogadja? Igen, Rübig úr, parancsoljon. Köszönöm, Tikau asszony. A kérdésem az, hogy úgy gondolja, hogy az új navigációs rendszer nagyobb adatbiztonságot jelent majd az európai adatok számára? Hát ezek a rendszerek természetesen meg kell, hogy feleljenek az európai adatvédelmi előírásoknak. Ezen túlmenően fontos az is, hogy ezek az új európai rendszerek pontosak, precízek legyenek, hogy az európai polgárok jobban tudják használni, mint a jelenlegi GPS rendszert. Köszönöm, és most a következő hozzászóló Henin úr egy percre. Köszönöm szépen, elnök úr! A Galileóval és az Egnoszal végre megszűnik a GPS, az amerikai gps e nek a monopóliuma, amelyet az Pentagon ural. Ennek megvan tehát a nagy politikai és stratégiai fontossága az európai népek számára. Nagyon jó hír mindez az európai szolgáltatások, a közlekedés és egyéb tevékenységek számára Európával. Ugyanakkor persze fel lehet róni a PPP-knek a költséges jelenlétét, de ezzel együtt Galileo az első közös infrastruktúra, amelyet az Unió finanszíroz, miközben tulajdonosa is annak. Éppen ezért a Galileo és az EGNOS közszolgáltatás ki kell, hogy működjenek az egész Európai Uniónak a javára. Hagy használjam ki ezt az alkalmat hogy jelezzem, hogy az Európai Ügynökség, az ESA az egyik olyan EU-s intézmény, amely igazán hasznos, hatékony és szolgálja az európai polgárok javát. Modellként kellene, hogy szerepeljen az összes európai ügynökség és intézmény szerep szempontjából, többek között az LKB e tekintetében. A következő felszólaló Hibner asszony másfél percre. Köszönöm szépen, elnök úr, Köszönöm a biztosnak is szavait. Arról szólunk most, hogy tényleg megérkeztünk a 21. századba. A műholdos navigációs rendszerek, amelyeket Európában használunk, a 21. század készülékei. Nagyon jó navigációs eredményeink vannak már, az utcán mindenki használja szinte a navigációs eszközöket, használják a teherautó, sofőrök, használják a futárszolgálatok, használják a bankok. A navigációs rendszereket szinte életünk elengedhetetlen részének tarthatjuk már. Az EGNOS még tovább jutott, hiszen ezt a repülő szolgálatokban a légitársaságok használják, és a fegyveres erőknél és a civil társadalomban is. Elmondhatjuk, hogy európaiként alkalmazkodtunk a legjobb technikákhoz. És ezeket a technikákat alkalmazzuk is. Természetesen ez infrastruktúrális bővítést feltételez. Hiszen ki kell építeni a földi vevőállomásokat is. Így egész Európa csatlakozhat majd a műholdas navigációs rendszerekhez. Tehát megérkeztünk a 21. századba. A KCDI-ban egy felszólalónk van, Rübig úr. Köszönöm, elnök úr. Úgy gondolom, hogy nagyon lényeges az, hogy ez az új technológia a KKV-knek is új esélyt nyújtson. Először is beszállítóként, utána pedig a rendszer felhasználójaként. A új rendszerek felhasználási koncepciói nagyon fontosak, hiszen eh, ez egy erős export komponenst is képviselhet. Európa globális kínálattal rendelkezik majd eh, egy eh, precíziós technológia tekintetében. Éppen ezért eh, szeretnék gratulálni az előadónak, és gratulálok az Európai Bizottságnak is, hogy eh, él ezzel az eséllyel az európai gazdaság számára. Köszönöm, és most eh, Tajani biztos kérném a végső megjegyzését. Köszönöm szépen, elnök úr! Néhány további információval szeretnék szolgálni azon kérdések kapcsán, amelyek felmerültek a vita során. Az űrkutatási és űrtevékenység ipari vetületével kapcsolatosan mit is tudok elmondani? Azt, hogy ez a tevékenység a csúcs technológiának az ágazatát jelenti Európában, és messze menően koncentrálunk erre a tevékenységre. Egyik kulcs eleme ez az iparpolitikáknak az európai újra iparosítás keretében. Egyet tudok érteni az amit Rubik úr mondott. A vállalkozásaink által végeztetett munka az űr tevékenység területén meghatározó fontosság Az internalizálása nélkülözhetetlen szükség van. Ugye Tájval és egyéb országokkal számos megállapodást kötöttem meg, többek között az ültevékenységre vonatkozóan. Azt látjuk, hogy ugyanakkor nagyon jelentős az érdeklődés ezen országok részéről az európai tevékenységek iránt. Látjuk tehát ezt az érdeklődést, és azon felül most mit is tudok még említeni, nevezetesen azt, amire kitért Kászpári úr. Mit is teszünk a célból, hogy szolgáltatássá váljanak azok a jelek, amelyeket a Galileo rendszeren keresztül kapunk. Mint mondottam, a jövő évre már használni tudjuk, felhasználni tudjuk ezeket a szolgáltatásokat, illetve ezeket az alapinformációkat, és ezáltal a jelekből igazi szolgáltatás válik a Galileo programon belül. Minden érdekelt, érdeklődő vállalkozást be kell vonnunk a folyamatba és ezt az évelején megtettük, és meg is tesszük, és már jeleztük, hogy milyen tartalmú ez a bizonyos jelrendszer, amelyet közvetít a Galileo. A kis és középvállalkozások nagy érdeklődést mutatnak ezen tevékenységek iránt, és azt látjuk, hogy az üzleti körök érdeklődése igazi gyakorlati tevékenységé válhat többek között a közlekedés területén, de említhetem még a civil, a polgári védelmet is, az egészségügyi szolgáltatásokat is a műholdaknak a hasznossága lehetővé teszi például, hogy a mai éjszaka során mozgósítsuk a rendszert, mégpedig azon árvizekkel kapcsolatosan, amelyek Szardinia szigetét sújtották mint tudjuk, számos halált esetet követelt ez az árvíz, és így módon már fel tudtunk lépni, és együtt tudtunk működni az olasz hatóságokkal rendkívül gyorsan már az árvizeknek az elindulása után. Ami pedig a biztonságnak a kérdés körét illeti. Egyet tudok érteni azzal, hogy a Galileo igazi garanciákkal tud szolgálni. Az Európai Unió kezeli ezt a szolgáltatást, és ezáltal messze menő védelmet tudunk biztosítani az adatvédelem tekintetében. Egy nagy kihívást jelent Galileo, ahogy Hibner hogy utalt rá valóban, olyan projektről van szó, amely néhány évvel ezelőtt indult, és most már sikerült nagyon jelentős lépéseket megtennünk, az ipar termel, operatív rendszerekkel tudunk már együtt dolgozni, és mint egy, azt mondhatjuk, hogy most már olyan mértékben felállt a rendszer, hogy a GPS-nél pontosabb információkkal tudunk szolgálni. De ezen kívül más projektékkel is foglalkozunk, más projekteken is dolgozunk, a Kopernikus rendszer tudom e tekintetben megemlíteni néhány hónap óta már konkrét eredményekkel, és hát mint láthatják, tulajdonképpen ez egy globális architektúra az űr tevékenységben, és hát lehet, hogy most itt a legambiciózusabb résszel foglalkoztunk, de mégis azt is mondhatom kiegészítésként, hogy a Galileo rendszer együtt tud vagy működni a Kopernikus rendszerrel következésképpen a két rendszer által szolgáltatott jelek biztonságosabbá fogják tenni az európai űr térségét. Mindez lehetővé teszi azt, hogy export tevékenységet végezzünk, exportáljuk az európai műholdak által szolgáltatott jeleket, például válságok esetében, természeti katasztrófák kezelésében. Következésképpen az Európai Unió az élen van, és úgy gondolom, hogy a jelen Európai Bizottságnak a tevékenysége során még látni fogjuk azokat a jeleket, amelyeket a Galileo rendszer fog tudni szolgáltatni, tehát ez egy nagyon fontos politikai eredmény, jól mutatja azt, hogy nyertesként tudnak egy ilyen folyamatból kikerülni az európai intézmények, és nem a bürokrácia és nem az egyéb áldozatoknak az oltára szenteltetek fel ezek a fejlesztések, hanem olyan szolgáltatásokkal van itt dolgunk, amelyek az európai polgárok javát szolgáltatják, egyre több szolgáltatást tudjunk nyújtani mindennek a gazdasági előnyeivel. A következő években 90 milliárd eurónyi haszonra tudunk se tenni a Galileo esetében, miközben a befektetés 10 milliárdos. Ez egy hatalmas eredmény lesz gazdasági szempontból is, tudományos szempontból is, ipari tevékenység szempontjából, úgyhogy úgy gondolom, hogy nagyon fontos tevékenységről van szó. Ismételten megköszönném Marinescu úrnak és a többi képviselőnek is a tevékenységét ezen témában. Mindez jól mutatja, hogy a Európai Unió képes igazi nagy kihívásoknak eleget tenni. A reporter Mr. Marinescu. Az utolsó hozzászóló Marinescu a jelentés felelőse az előadó. Köszönöm szépen a szót, eh, elnök úr. Arról volt szó, hogy az európai beruházások biztosítják-e a remélt előnyöket. A tárgyalások során ezt a kérdést persze többször feltettük, és nem úgy van az, hogy ugye az volt a kérdés, hogy, hogy akkor ez milyen előnye lesz konkrétan a polgárnak mindebből, de hát további 100 millióra van itt szükség, úgyhogy a lényeg az, hogy ezt a hatást és ezt a hasznot konkretizálni tudjuk, hogy mit jelent a polgárok számára, hogy ezeket a műholdakat összekapcsoljuk. Adatvédelemről is esett szó, a kódolt rendszerekről, amelyek biztosítják az adatvédelmet. És ez nagyon fontos, hogy figyelembe vették a következő költségvetésben is és nagyon jó volt az együttműködés köztem és az árnyékjelentések felelőse között a bizottsággal, és ezt nagyon szépen köszönöm. és az ír elnökség oroszán részt vállalt ebben az előkészítésben, úgyhogy köszönöm mindenkinek az együttműködést, és Tajáni úr, ön is nagyon komolyan részt vett abban, hogy ezt a dossziét, hogy ennek az ügyét előbbre vigye, hogy tényleg megfelelő jelzést tudjunk adni 2014 végéig, Hölgyeim és uraim, akkor ezt a vitát lezárom, mondja az elnök. És következik a napirendünk következő pontja. Beres asszony jelentése a befektetési termékekkel kapcsolatos kiemelt információkat tartalmazó dokumentumokról. Beres asszony, négy perc.